írtás szándékát az elnöknek kellett benyújtani. Kedves kollégák, közlöm önökkel, hogy minden anyagot, amely a képviselők megválasztásával kapcsolatos, a 83-as szik értelmében átnyújtok a mandátum vizsgáló bizottságnak a 183-as szik értelmében, és azok, azon képviselőket pedig, akik a hármas bekezdés kettes része alapján még nem tették meg írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatukat, hogy ezt tegyék meg, hiszen az európai parlamenti képviselők beiktatásához ez egy alapvető feltétel. Ha nem nyilatkoznak az összeférhetetlenségükről, esetleges összeférhetetlenségükről, akkor nem kezdhetik meg működésüket. Akik azonban leadták ezt a nyilatkozatot, azok a hármas cikk második bekezdése értelmében a mandátum vizsgálat megtörténtéig már teljes jogú jogkörrel gyakorolhatják parlamenti mandátumokat, mindaddig, amíg esetleg ezt valaki meg nem támadja. Kérem azt a 11 képviselő kollégát, aki még nem írta alá az összeférhetetlenségi nyilatkozatát, ezt sürgősen tegye meg. Az eljárási szabályzat értelmében most elkezdjük